Kolleginnen und Kollegen, bitte Platz zu nehmen. Wir haben äh Kedves kollégák, tegnap nem találtunk időt arra, hogy beszéljünk a magánszektor és fejlesztés témájáról. Azt javasolnám, hogy gyorsan a szavazás előtt beszéljünk erről a témáról. Lőzing asszony röviden bemutatja a vélemény tervezetét, az árnyék jelentéstevők is, ha akarnak, hozzászólnak, utána pedig azonnal szavazhatunk. A DEVE szabizottság az illetékes, és Deva úr a jelentéstevő ott. Lőzing asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, rendkívül rövid leszek. Először is szeretnék a titkárságnak köszönetet mondani a jó együttműködését, és különösképpen a kollégáknak is, amiért nagyon sok konstruktív módosítót küldtek be. Mindannyian meg vagyunk arról győződve, hogy a fejlesztési politika célja a szegénység leküzdése, és mindannyian egyetértünk abban, hogy fontos az, hogy a segély ott jelentkezzen, ahol arra valóban szükség van. Természetesen ez a legfontosabb cél, viszont nem ez a legfontosabb cél az, hogy a vállalatot támogassák ezt a fejlődést, ők pénzt akarnak keresni ezen. Nagyon sok példa van, ezek dokumentáltak, amelyek során a vállalatok megsértik az emberi jogokat, és megsértik a környezetvédelmi szabályokat. Gondolok itt a földfoglalásra, sok afrikai országot érint ez. Ezért mi kötelező nemzetközi standardokat szeretnénk a vállalatok esetében. Fennáll a veszélye annak, hogy az EU vállalatok elüldözik a helyi szolgáltatókat, és ezért a helyi szolgáltatókat kell támogatni a cél a véleménytervezet kapcsán, hogy ezt a feszültséget fel lehessen oldani, és meg lehessen vizsgálni azt, hogy a magáncégek milyen szerepet játszhatnak a fenntartató fejlődés kapcsán. A sok módosító ból, ami a magáncégekkel foglalkozik, ezekkel kapcsolatban sikerült kompromisszumot találnunk. Remélem, hogy ezeket a kompromisszumokat majd a szavazás során el tudjuk fogadni. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, Lőring asszony. Most pedig Kütcsuk úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. Úgy gondolom, hogy mindenképpen fel kell ismerni, a magáncégek szerepét a fenntartató fedés kapcsán. A magáncégnek cégeknek eh, van esély arra, hogy hozzájáruljanak a fenntartható fejlődéshez, hiszen ezáltal le lehet küzdeni a szegénységet, de csak úgy lehet ezt elérni, hogyha az emberi jogokat helyezzük előtérbe, és erősítsük a demokráciát, illetve a eh, jó gyakorlatokat. Az Európai Unió nagyon fontos a cégek társadalmi eh, felelősségvállalás, illetve a PPP 2015 után is. Mindenképpen erősebben kell koncentrálni a szegénység leküzdésére így. Elnök úr, kedves kollégák, én minden eh, kollégát arra kérem, hogy szavazza meg ezt a véleménytervezetet. Christian Préda. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szerencsére a jelentéstevő Sajnos a, szerencs- a mi társjelentéstevőnk, árnyékjelentéstevőnk nincs itt, a mi frakciónk árnyékjelentéstevője. A véleménnyel kapcsolatban párbeszédet folytatunk, ami a frakciónk úgy döntött, hogy ellene szavaz, mert ez egy olyan jelentés, hogy a annak ellenére, hogy bizonyos lépéseket igyekeztünk tenni, de ez egy ideológiai jelentés, marxista, leninista, ezt nem tudjuk megszavazni, nem tudunk ilyen ideológiai véleményeket támogatni. Köszönöm szépen, Howie Tour következik. Richard. Köszönöm szépen. Az én frakcióm nevében mi meg fogjuk szavazni ezt a véleményt, ezt tudom, hogy egyes kollégáink a néppártban eh, fenntartásokkal eh, vannak. Én egy kicsit eh, mm, rossz kedvű voltam a kompromisszumok kidolgozásával kapcsolatos ülésen. Azt hiszem, hogy inkább a parlamentről szólt a vita, mint a témáról magáról. Egy frakció úgy gondolja, hogy a magánszektornak nincsen szerepe a fejlesztésben, a néppárt pedig azt gondolja, hogy az ő kezében van az igazság. Azt gondolom, hogy fontos felismerni a magánszektor fontos szerepét, a társadalmi felelősségváltatást, a földfoglalások elleni harcot. Nagyon sajnálom, hogyha ez a véleményt a szakbizottság elutasítja, mert sokkal inkább a belső megosztottságainkról szól ez, nem pedig magáról a jelentésről. Én gyakran találkozom az üzleti világ képviselőivel, és ebben a témában sokkal nagyobb felelősséget vállalnak sokszor, mint mi magunk ebben a, ebben a kérdésben, és ez jó lenne, ha ezen végig elgondolkodnánk. Köszönöm szépen, Tenok E, e, néppárti e, kollégánkhoz hasonlóan mi is úgy gondoljuk, hogy ideológiai véleményről van szó, a szélső bal ideológiai véleményéről, úgyhogy ellene fogunk szavazni. Schaffhausen úr, tessék! Köszönöm szépen, elnök úr! ez a, ennek a véleménynek vannak pozitív elemei, ezeket el kell ismerni, például amikor arról beszél, hogy, a, hogy az, a, a tőke menekülő menekülő útvonalait felmutatja, a tőke kivonást, a, az eladósodást, és ez Afrika szegénységét még csak erő, elszegényedését még csak erősíti. De egyébként a végkövetkeztetések félrevezetőek, félremennek. Én támogatom a kis vállalkozások segítését, a magán tőke szerepvállalását a kis vállalkozások támogatásában. Ez a jelentés maga nagyon etatikus álláspontot képvisel. Például, például Algéria is belebukott ebbe a marxista tézisbe, nagyon komoly, súlyos helyzetben van, és még rosszabb helyzetben van, mint a többi ország. Úgyhogy ellene kell szavaznunk ennek a véleménynek, annak ellenére, hogy vannak bizonyos pozitív elemei. Köszönöm szépen, Schaffhauser úr. Lőzing asszony, szeretne még zárásként mondani valamit a szavazás előtt? Azt gondolom, hogy ehhez már nem igazán lehet mit hozzáfűzni. újra és újra elcsodálkozom eh, azon, hogy, hogy sok dologról nem tartalmilag vitázunk, hanem bizonyos eh, szemrehányásokkal eh, operálunk, holott én nagyon kiegyensúlyozott munkát végeztem ezzel a véleménnyel kapcsolatban, és nem tudom megérteni ezeket a vádaskodásokat. Köszönöm szépen, mondja az elnök akkor ezzel a vitát lezárhatjuk, és rátérhetünk a szavazásra. Ces amendements. Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, akkor rátérünk a szavazásra. Első kompromisszum. Hú, de bonyolult lesz, mondja az elnök. Ki szavaz az első részre? Két részben szavazunk. Első rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodás elutasítva.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 Also, ja, das ist aber nicht klar geschrieben. Was soll der Minusstrich da? Wer ist für den Antrag 1? Az egyes oka fogyott. 8. 8-as módosítás. 8-as mellette, ellene, elutasítva. 10-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 8-ast elutasítottuk? Akkor rosszul mondtam. Akkor a 11-es következik, 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Lezárom a szavazást. 33-an szavaztak mellette, 27-en ellene, elfogadtuk. 30-as módosítás mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 31 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 35 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 35-ös még egyszer mellette, jó, nem, elektronikusan. Lezárom a szavazást. 35-en mellette, 24-en ellene elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 56-os módosítás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 57-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 59 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos kompromisszum két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 68 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 69 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 70-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 71 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 62, 72 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 73-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 79-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 80-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És akkor most elektronikus zárószavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 34-en mellette, 30-an ellene, elfogadtuk. Ja, Bézer Fadretek ki, ki szeretne hozzászólni? Lőzing asszony, tessék. A frakció mellette szavazott, a zárószavazáson, hiszen azt szeretnénk, hogyha a kompromisszumokkal elfogadnánk a véleményt, azonban számunkra fontos álláspontok miatt visszavonom a nevemet a jelentésből, a jelentésről. Akkor ez egy névtelen jelentés lesz, mondja az elnök mert az elnök se szeretné ráírni a nevét erre a jelentésre. Herzlichen Dank. Wir kommen jetzt zum Thema. Akkor most Libanon következik. Herr Matthias da? Frau Matthias da? Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 10. Tízes napi rendi pont következik. A másrek delegációs utazás Beirutba. Egy rövid beszámoló Matthias Manescu, hm, Kosszolino, Winberg vettek ezen részt. Matthias asszony, önél szó. Obrigada, Presidente. Vou só Please, quiet. Csend legyen, kérem, mondja az elnök, Matthias asszony. Could you stop the liberation in the... Kérem, ne itt beszélgessenek a kedves szocialista kollégák. Thank you. Thank you. Obrigada, Presidente. Bem, como referiu, nós fizemos. Köszönöm, elnök úr. Ön is említette már, hogy Libanonba utaztunk delegációval, mégpedig június 16-a és 20-a között. Azt is említette már, hogy négyen voltunk ott ezen az úton, én magam, mint delegációvezető, Manescu kollega, alelnök, és Andrea Kuzon és Lenzberger képviselők. Azzal kezdeném, hogy mindenek előtt le kell szögezni, hát talán jobb lenne, ha figyelnének is arra, amit mondok. Tehát ez az utazás nagyon fontos volt eh, általában is, és a konkrét kontextusba helyezve még jelentősebb. Hiszen kritikus válságos a helyzet Szíriában és eh, Libanonban, a szíriai háború miatt, és eh, csak néhány következtetést szeretnék levonni ebből az utazásból. Meggondolom, gondolom, hogy megkapták már a sajtó nyilatkozatot, amelyet az utazás végén készítettünk el. Ez tartalmazza a legfontosabb pontokat. Ezért most megpróbálok csak nagyon röviden szólni az útról. Néhány észrevételem lenne mindössze. Nos, mivel foglalkoztunk az utazás során, erről beszélnék röviden, és eh, talán adok egy rövid politikai elemzést is. A programunkról két napig foglalkoztunk magával a libanoni helyzettel, egy eh, napig pedig a szíriai helyzettel. Libanonban találkoztunk különböző hatóságok képviselőivel, parlamenti képviselőkkel, a miniszterelnökkel is, a parlament elnökével, azután négy párt képviselőivel, a Hezbollah, a Jövő mozgalom is ezekhez tartozott. Riveri, a parlament elnökével, mint mondtam, találkoztunk, Ali Dzsumbladdal azonban nem tudtunk sajnos találkozni, pedig terveztünk vele is egy megbeszélést. Ő is ugye egy fontos libanoni párt vezetője, de sajnos beteg volt. Azután találkoztunk a libanoni hadsereg képviselőivel, civil szervezetekkel, ENSZ szervezetek, Libanonban tevékenykedő ENSZ szervezetek képviselőivel is. Két következtetést szeretnék levonni. Libanonnal és a kérdéssel kapcsolatban, és utána még szólnék Szíriáról is röviden. A kolléganőm Krisztina is itt van, és nem tudom, hogy a két további kollega, aki részt vett az után itt van-e, de Krisztina biztos utánam szeretne majd szintén hozzászólni. Tehát, libanoni helyzet. Volt lehetőségünk arra, hogy megvitassuk az aktuális helyzetet, mint elmondtam, nagyon sokak, sokakkal találkoztunk, és arra próbáltuk bátorítani a politikai gazdasági erőket, hogy az intézményi blokkádot próbálják leépíteni, és biztosítsák azt, hogy működhessenek az intézmények Libanonban. Különösen tekintettel a parlament elnökére, muszáj ezt elmondanom, de természetesen a libanoni eh, intézmények eh, működéséről, hát elsősorban eh, különböző libanoni szereplőknek kell gondoskodni. A menekült kérdésről annyit, hogy 2013-ban is Libanonban jártam egy parlamenti delegációval, és akkor már 300 ezer szíriai menekült élt az országban. Ez a szám azóta nőtt. 10 ezer négyzetkilométer Libanon területe 4 millió lakosa van, és körülbelül 2 millió menekült, szí, elsősorban szíriai, de palesztin menekül, palesztinok is élnek Libanonban. Tehát minden harmadik ember menekült Libanonban. Tudjuk, hogy milyen erőfeszítéseket igényel ez. Nagyon nagyra értékeljük a Libanonban tevékenykedő ENSZ szervezetek munkáját is, és természetesen az európai intézmények is aktívak Libanonban, próbálnak segítséget nyújtani, de nyilvánvalóan sokkal többet kellene tennünk. A parlamentnek is világos álláspontot kell képviselnie, arról, hogy Európa hogyan reagáljon a menekültek eh, helyzetére, a menekült kérdésre, mert azt mondanám, hogy ez a mostani helyzet szégyenletes Európára nézve. nézve. Hogyha a tagállamok eh, az ellen is tiltakoznak, hogy pár száz menekültet fogadjanak be, hát nézzenek Libanonra, ahol már csak Szíriából másfél millió menekültet fogadtak be különböző képzési projekteket is meglátogattunk, aztán jártunk egy menekült táborban, egy átmeneti táborban, és ott néhány családdal beszéltünk is, tehát a menekült táborban élőkkel. Tartatatlan a helyzet, röviden ezt mondhatnánk. Négy gyerek közül csak egy jár iskolába, Az ENSZ, az AGNOR misszió az elmúlt hónapban élelmiszereket és más élethez szükséges dolgokat osztott szét. Napi 19 dollár volt ennek a költsége. Minden szír család azok közül, akik a táborban élnek, kell, hogy fizessenek ehm, hogyha például a gyerekek iskolába akarnak járni, az is pénzbe kerül, és eh, az eh, ENSZ családonként 19 dollárt eh, fizet, vagy ez, ez eléggé nagy problémát jelent. Az, az emberek persze szolidárisak, de azért ennek is megvannak a korlátai, emberi gazdasági korlátai, és a hatóságok azt fontolgatják, hogy lezárják a határokat, egyszerűen tényleg nem tudnak már több menekültet befogadni. A helyzet tehát tényleg kritikus. Az ENSZ és különböző politikusok azt eh, mondták, hogy eh, a helyzet eh, jelenleg tényleg tarthatatlan, Libanonban különösen, de az egész földközi tengeri térségben a menekültekkel kapcsolatos helyzet érinti az egész társadalmat természetesen. Ezeket a gondolatokat foglaltuk bele a sajtóközleményünkbe is, és hát az látható, érezhető, hogy az emberek és a hatóságok is szolidárisak, de, de hát borzasztó nagy pénzügyi terhet jelent ez az ország számára. A helyben tevékenykedő ENSZ szervezetek munkája sem kielégítő, és az EU-nak is sokkal nagyobb erőfeszítéseket kellene tennie. Nem, nem dughatjuk a fejünket a homokba. És hogyha valaki azt mondja, hogy nincs pénz, nos, itt voltam a Mogherini asszonyjal folytatott eszmecserén, itt, és olvastam is, hogy 12 milliót adnak ki majd a hajókra, járőrözésre. Hát 12 millióból nagyon sok mindent lehetne elérni. Persze politikai akaratra lenne szükség, de azt hiszem tényleg érdemes lenne elgondolkozni azon, hogy mire költjük ezeket a pénzeket, ezt a 12 millió eurót a menekült válság kapcsán, hát ebből látszik, hogy milyen nagyon politikai akarat a tényleges segítésre. Mindjárt befejezem, tudom, hogy már kicsit hosszasabban beszélek, mint terveztem. Egy napot foglalkoztunk kizárólag a szíriai helyzettel, és Európai Uniós nagykövet ügyeivel találkoztunk, de polgárokkal, más érintettekkel is, Gualamaták asszonyjal például, aki a kabinetfőnök, az ENSZ szíriai külön megbizotjának a kabinetfőnöke, és tőle tényleg közvetlenül sok információt kaptunk. Sajnos Szíriában nem, nem tudtunk átmenni, és azt hiszem fontos talán azt is megemlíteni, hogy 2011 óta a születéskor várható átlagos életkor 75 évről 55 évre csökkent, 20 évvel alacsonyabb a várható élettartam, és ez négy év alatt alakult így talán ezen is el kellene gondolkozni. És még valamit, itt a helyben sok tájékoztatást kaptunk nagykövetségektől, különböző ENSZ szervezetektől. Mindenki, aki beszéltünk, aki tájékoztatott minket, EU-s tagállamok nagykövetségeinek munkatársai is azon a véleményen voltak, hogy mindaz, ami a mainstream médiában olvasható vagy hallható, az IS-ről, vagy az egész helyzetről, ezt néha úgy állítják be, mintha lennének itt mérsékeltebb csoportok is az is en belül. Hát ez egy, egyáltalán nincs így mert ez önmagában is ugye önellenmondás, egy kicsit mérsékebb terrorista csoportról beszélni. Ezért a helybeni tájékoztatások során azt hallottuk, hogy mi, a, mi valóban a helyzet, és nem szabad különbséget tenni különböző terrorcsoportok között, nincsenek mérsékeltebbek, meg kevésbé mérsékeltek. Egy, egy szörnyű terror fenyegetést jelent az Alnuszra is, és amit Nada asszony mondott, az is teljesen egyértelmű volt. Nem szabad ilyen különbségeket tennünk minden erőt össze kell fogni annak érdekében, hogy tényleg hatékonyabban lehessen küzdeni a terrorizmussal szemben. Ne tegyünk olyan különbségeket, amelyet az ott helyben élők nem tudnak értelmezni. És talán még egy dolog összefügg ezzel a kérdéssel, van ennek még egy dimenziója. Létezik egy felhívás az ott tanék részéről. Tehát azt kérik, hogy ne, eh, ne lehessen, eh, ne legyen szabad fegyvert, reket eh, szállítani ezeknek a terrorcsoportáknak, akik például képzés, a terroristák kiképzésével foglalkoznak. Ez csak olajat önt a tűzre, és ez csak tovább sűrűsbítja a helyzetet. A terrorcsoportoknak történő fegyver eladások kapcsán hát különböző becslések léteznek, de hogyha továbbra is megvalósul az ilyen csoportoknak a finanszírozása és fegyverre való ellátása, akkor ezzel a régióban zajló szörnyű mészárlást támogatják az ebben érintettek és mindenképpen arra lenne szükség, hogy küldjünk egy delegációt Szíriába. Hogyha már korábban, és ezt gondoltuk, hát még jobban meggyőzött minket ez az útnak a szükségességéről. Ne tegyünk úgy, mintha nekünk semmi közünk nem lenne Szíriához. Erőfeszítéseket kell tenni, meg kell próbálni Szíriába küldeni egy delegációt, mert anélkül, hogy nincs kapcsolat a parlamenttel, vagy a különböző hatóságokkal, egy tárgyaló partnerekkel nem lát tudunk tovább lépni. Tehát meg kell próbálni oda küldeni egy delegációt, de ne legyen kétségünk arról, hogy nagyon-nagyon nehéz a helyzet, de ezzel együtt kellene, hogy menjen oda a delegáció. Köszönöm. Nagy-nagy köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik megszervezték ezt az utat, és azoknak persze, akik elmentek. Mindenket Marisa Mattiasnak kell köszönetet mondanunk, aki ezt az egész hektikus, de nagyon izgalmas utat tele megszervezte és lebonyolította. Rengeteg programunk volt, nagyon intenzív volt ez a pár nap, érzelmileg is nagy hatással volt ránk, és hát elég sok szörnyűséggel szembesültünk különböző hatóságok, szervezetek, civilek képviselőivel nagyon sok mindent hallottunk, és még nagyon hosszú időbe telik, míg mindent feldolgozunk. A Libanon egy időzített bomba, és más kollega azt mondta, hogy katasztrófa, ami Libanonban zajlik, egyfajta rákos tumor, két millió menekült, ezt mondtam Ariza is, és akadozik már a vízellátás, az áramellátás, ez óriási válság van, ott segítségre van szükségük az embereknek. Hát a libanoni kormány mindentől a teletőt megtesz, de hát egyszerűen nincs elég forrása, valamit tenni kellene. És Emellett eh, még eh, olyan rövid idő alatt érkeztek ilyen tömegek, hogy eh, természetesen hát ők egyfajta konkurenciát is jelentenek a munkahelyek szempontjából. Erre is gondolni, gondolni kell, és még sok nagyon más feszültségforrásra is. Már azt mondta, hogy a gyerekeknek csak az egy negyede jár iskolába, pedig ez borzasztó fontos lenne a gyerekek számára. El tudjuk képzelni, hogy mi történik, amikor 13-14 éves gyerekek menekült táborban élnek, nem járhatnak iskolába, és persze könnyen rekrutálják őket a terror szervezetek. Ezt a fenyegetést is látni kell, ezért is kell segíteni, munka vagy képzést meg kell szervezni a gyerekek számára. A FAO is tevékeny Szíriában, az önellátásban, a mezőgazdaságban, de ilyen és minden segítségre szükség van, hogy egy kicsit elkezdjenek megint bízni a jövőben az emberek. A legfontosabb, amit a legtöbb partnerünk elmondott, a terrorizmus elleni termésről való félelem volt, és a hatalmas tömegek, akik érkeznek. Mindenki, mindenki ezt mondta. És Mariza is említett, én is megerősítem, mindent meg kellene tennünk annak érdekében, hogy ellátogasson egy EP delegáció Szíriába, hogy lássa ott helyben a helyzetet. Persze könnyű itt ülni és beszélni erről, de el kell menni, és meg kell nézni, hogy tényleg mi a valóság, és persze csak kívánhatjuk, hogy legyen béke Szíriában, meg az egész világon, de ezt nem egyszerű megvalósítani. Ezért mindig azt tegyük, ami az adott pillanatban a legfontosabb. Most segítséget kell adni ezeknek az embereknek, élelmiszert, oktatási lehetőségeket, egyszerűen alap alapítványokra van, vagy pénzre van szükség, eh, mivel támogatjuk az ottani, a libanoni kormányt és a menekülteket, eh, és eh, még egyszer mondom, menjen egy, egy delegáció Szíriába. Sì, non voglio aggiungere molte cose alle Nem szeretnék túl sokat hozzáfűzni ahhoz, amit a két kollégám már előttem elmondott. Én is ott voltam Libanonban. Szeretnék azonban az önök figyelmét felhívni egy dologra. Ez egy olyan dolog, amit, ami legjobban megérinti az embert, amikor ott van az ember Libanonban. 1,4 millió szírió, szíriai, török, jordán él ott, és eh, ezekben a táborokban, és főként fiatalokról van szó. 0 18 éves korig ők teszik ki a táborok lakóinak nagy részét, és őket ideológiailag, kulturálisan állandóan megkörnyékezik a terrorista csoportok. Fennáll a veszélye annak, hogy egy teljes generációt elveszítünk. Itt nem csak arról van szó, hogy hogyan fogunk forrásokat találni, hogyan fogunk a politikai egyensúly érdekében megoldást találni. Az volt a benyomásunk, hogy a hadsereg vezetőjének kinevezése és politikai vitát eredményez, egyre törékenyebb az egyensúly Libanonban, de a táborokban lévő helyzet, ez ahhoz vezethet, hogy ezek a fiatalok meg lesznek környékezve a terrorista csoportok által. El lehet -e azt képzelni, hogy a szomszédsági politika keretén belül Európa itt új kapacitást épít ki ahhoz, hogy ezt a helyzetet megoldja főként akkor, hogyha egy nagyobb európai projektet építettünk ki a fiatalok számára, annak érdekében, hogy ezek a gyerekek, ezek a fiatalok ne el. Mindenképpen konferenciára van szükség, mindenképpen hajtóerőt képviselhetnénk az UNICEF-fel együtt. Meg kell próbálni egy projektet kiépíteni, amely ezeknek a fiataloknak segít. Úgy vélem, hogy ez egy olyan döntés, amit meg kell hoznunk, mert így is sok pénzt adunk ki, sok forrást folyósítunk, hogyha most ezt még jobban pontosítanánk annak érdekében, hogy a fiatalokkal valamit eh, kiépíthessünk, akkor ez nagyon fontos lehetne Európa jövője szempontjából, illetve a régió eh, sérülékeny szempontjából is. Itt van még Szíria kérdése is, mindannyiunkat megérintett ez a találkozó, amit az ENSZ képviselőjével tartottunk. Nagyon kényes időpontról van szó. Minden Aleppo városától függ, a következő hetekben, hónapokban fog ez majd megmutatkozni, de mindenképpen parlamenti az európai kezdeményezésre van szükség Szíriával szemben. Meg kell találni a módját annak, hogy ott is párbeszédet folytassunk, főként a szír parlamenttel. Maria. Mária, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék a delegáció tagjainak gratulálni a beszámolójukért. Ez egy kiváló beszámoló, a helyzet különböző aspektusait kiemeli. Van itt egy dolog, egy pont, ami számomra úgy tűnik, hogy ezt nem fejtettük ki eléggé, mégpedig ami nekem feltűnt, amikor legutoljára Libanonban jártam, libanoni barátokkal találkoztam, és ez pedig a libanoniak életére és az egyensúlyra való hatása ennek a bevándorlási hullámnak. Az intézményi keret mellett ez egy nagyon fontos téma. A, a libanoniak munkahelyi helyzetére és hatása van a bevándorló helyzet, ugyanis már nagy versenyhelyzetnek van a kitéve a libanoniak, hiszen a menekültek sokkal olcsóban is dolgoznak. Aztán a lakáshelyzet, itt megint nagy a versenyhelyzet, a biztonságra való hatás, az kriminalitás növekedett. Aztán a kulturális kiegyensúlyozottságra való hatás, hiszen a szíriaik és a libanoniak nem ugyan azt a kultúrát képviselik. Azt gondolom tehát, hogy ezek a problémák, amelyek egyébként ugyanazok, mint a Jordánia esetében, ahogy a jordániai parlamenti delegáció is eh, elmondta, ezek nagyon fontosak. Maga a gondolat, ez egy jó gondolat, eh, hogy milyen hatással lehetnek a eh, a menekültek az egész régióban, ahhoz képest az európai segítségnyújtás szinte elhanyagolható. elhanyagolható. Hogyha azonban a régió más országaiból, például a zöbölmenti országokból is érkezne segítségnyújtás, az nagyon fontos. És pedig ez azért is elvárható, mert Libanon, Jordánia és általában ezen országok stabilitásától függ a régió stabilitása. Ezek azok a témák, gondolom, amelyeket felvetettek az utazásuk során. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az információkat, amiket kaptunk, és kíváncsi vagyok arra, hogy eh, Nusztályki úr képviselőjével mikor találkoztak, amikor ő itt volt, akkor azt mondta, hogy a fegyverszüneten munkálkodik, tudunk-e többet erről a fegyverszünetről, hiszen ez sokat segíthetne a népességen. Ami pedig a szíriai látogatásokat illeti, jó az-e, hogyha oda megyünk beszélni a kormánya Úgy gondolom, mindenkivel beszélni kell, minden kommunikációs csatornát nyitva kell tartani. Nem szabad úgy eljárnunk, mint Szaud Arábiának, ahol kivégzések történnek, mindenkivel együtt kell működnünk. Vannak olyan országok, amelyek eh, ezeket a terrorista szervezeteket finanszírozzák. Mindenkivel beszélni kell, akik eh, eh, érintettek ebben, ez egyetlen megoldási lehetőség. Elnök úr, köszönöm szépen. Szíriában már jártam, beszéltem különböző emberekkel, olyanokkal is, akikkel nem beszélnek. A véleményem az az, hogy nagyon fontos Szíriába elmenni és elemezni a katonai helyzetet. Ez az egyetlen lehetőség arra, hogy a holokausztot elkerüljük, hogy több százezer embert megöljenek, támogatni kell Bashar al-Assad urat. Ez az egyetlen lehetőség arra, hogy el lehessen kerülni a katasztrófát. Lehet, hogy szeretni, vagy nem, de egy dolgot ő kimondott, minden fegyver, amit a szír hadseregnek adnak, az a kalifátushoz kerül. És önök mit javasolnak? Egy új konferenciát? Nem nekünk, annak az egyetlen embernek kell segíteni, aki változást tud hozni a Szíriában nem kell a szuniteknek, a siniteknek, vagy a keresztényeknek segíteni. Ő egy multikulturális Szíriát hozott létre, ez al volt, és őt kell támogatnunk most. Fél év múlva már túlságosan késő lesz. Obrigada, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm szépen a megjegyzéseiket, a plusz információt, amit hallhattunk. Az utolsó kérdést illetőleg. Igen, Szíria jövőjét a szíriaiak kezébe kell helyezni, senki máséba. Biztosítani kell azt, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a szíriaiak döntsenek saját életükről, és a politikai megoldás a szíriai válság számára ezért annyira fontos. nem tudom, mennyire égető jelenlegi helyzet Szíriában, hogy most legyen egy harmadik konferencia, amire utaltak, a Genfi harmadik konferencia, valami ilyesmit javasoltak. Nem vagyok abban biztos, hogy jól értettem-e a kérdést. Én ennek kapcsán azt mondanám, hogy eh, nem lehet Genfi harmadik konferencia addig, amíg a Genfi kettes le nem zárul. Előlépést kell tenni ezen a konferenciákon, képesnek kell lenni az előző konferenciákkal is szembenézni, és nem lehet eh, a kudarcot volt konferenciák alapján előre haladni. Biztosítani kell azt, hogy politikai megoldást találjunk, és egy békés megoldást találjunk annak érdekében, hogy megszűnjenek azok a gondok, amivel szembenéz a régió jelenleg. Az első kérdés, amit hallhattunk, igen, a helyzet Libanonban, illetve a libanoniakra helyeződő nyomás, hát erről nagyon sokat beszéltünk. A szociális dömpingről beszéltünk, a növekvő munkanélküliségről, azokról a nehézségekről, amelyeket a libanoni családok megélnek. A szociális dömping kontextusában igaz az, hogy a munka vállalási helyzet rosszabbodott. Amikor szíriai menekültekkel találkoztunk, akkor azt hallhattuk, hogy például a gyerekek akár 25 kiló fém hulladékot is gyűjtenek naponta, egy dollárt kapnak ezért. Ugyanez a helyzet a nőkre vonatkoztatva is, akik nagyon kevés pénzt kapnak. Aránytalan ez azzal a munkával szemben, amit elvégeznek is. egy gyerek munkáról van szó, azért dolgoznak, mert nem tudnak iskolába járni. Wimberg, illetve Kozolini úrak is elmondták ezt. Olyan fajta garanciára van szükség, amely biztosítja azt, hogy a gyerekek iskolába járnak. Négyből csak egy gyerek jár iskolába, a többi egy dollárért dolgozik naponta. Tehát nagyon fontos ez a libanoni társadalom szempontjából, nem csak a szociális dömping szempontjából, hanem a lakhatás szempontjából is, az áramhoz, vízhez való hozzáférés kapcsán is fontos ez. Ezek olyan kérdések, amelyek rendkívül fontosak. Szerintem nagyon sok minden el kell gondolkodnunk Libanon nem túlságosan nagy ország, viszont két millió menekült él ott. Hogyha ezt figyelembe vesszük, és ezt például leképezzük Portugáliára, ez azt jelenteni, hogy a népsűrűség figyelembevételével Portugália 20 millió menekültet kaphatna. Hogyha megnézzük a, az ország nagyságát, lehet, hogy a 10 millió menekült érkezne hozzánk, tehát mindenképpen erre kell gondolni akkor, amikor a földrajzi demográfiai helyzetre gondolunk. Igen, vannak olyan kérdések, amelyek szerepet játszanak a biztonság a stabilitás kérdése, illetve azt, hogy mit kell megélniük a libanoniaknak. Mindenképpen ezzel foglalkoznunk kell. Ami a szíriai látogatásunkat illeti, egyetértek eh, Kozó kollégámmal, hogy párbeszédet kell folytatnunk minden érintette, hogyha békés megoldást szeretnék, akkor mindenkivel beszélni kell, de az európai kormányok egyhangulag arról döntöttek, hogy megszakítják a szíriai kormányjal a diplomáciai kapcsolatokat. Ha jól tudom, az Európai Parlament nem szakította meg a szíriai parlamenttel a kapcsolatokat, legalábbis az én tudomásom szerint. Tehát a minimum, amit megtehetnénk, az az, hogy visszaállítjuk a kapcsolatokat annak érdekében, hogy legyen egyfajta kapcsolatunk Szíriával, van a Masreg delegáció, ott is beszélünk Szíriáról, tehát lehet, hogy nem csak beszélni kell róluk, hanem velük együtt kellene beszélni, párbeszédet kellene velük folytatnunk. Tehát én azt mondom, hogy ezt komolyan kell vennünk, és minimális tiszteletet kell tanúsítanunk, lehet, hogy így tudnánk a munkánkat elvégezni, ez felelne meg a munkánk szellemiségének minden érintettel kapcsolatot kell fenntartani. Ez a jogunk és a kötelességünk is, hogy beszéljünk a szíriai partnereinkkel. Ezt szeretném hangsúlyozni. Megragadnám az alkalmat arra, nem tudom, hogy minden nyelvet beszélnek-e, De kérem, hogy most tegyék fel a felhallgatót. Szerintem helyes az, hogyha tiszteletbe tartjuk azt, amikor mások beszélnek. Sajnálatos az, hogy idehívtak bennünket, hogy tájékoztassuk önöket a delegációs ülésről, de nem igazán figyeltek ránk. Nem tudom, hogy értették-e azt, eh, amit elmondtam. Nem tudom, hogy figyeltek-e. Egy demokráciában mindenkit meg kell hallgatni, akár tetszik valami, akár nem. Én nem mernék bárkit meghívni a másik delegációba, és nem meghallgatni őket. Mivel én meghallgattam önt, ezért válaszolni is tudok. Én tulajdonképpen elég nagy figyelemmel szoktam hallgatni a kollégákat, de persze én is kritizálhatnám ezt a delegációt. Az elmúlt 12-14 hónapban voltam kétszer Libanonban. Menekültáborokban egyszer egyedül, egyszer egy AFED delegációval. Libanonban csak palesztin menekültáborok vannak, nincsenek más menekültáborok, mert a palesztin menekültáborok már 60 éve léteznek, és nem akarnak tudatosan további menekültáborokat létrehozni, hogy nehogy azok is állandósuljanak. Ez további problémákat vetne ugyanis fel. Hogy egy országban, ahol négy millióan laknak, 1,3 millió menekült abból, 1 millió vagy már ennél is több szíriai háború miatt menekült, ez felmutatja az egész problémát. Egy olyan országról van szó, amely maga is áldozata a proxy háborúknak. Milyen lehetőségek vannak az ottani parlamenttel egyeztetve elérni azt, hogy egy asztalhoz üljenek a különböző konfliktusos felek? mert hónapok óta nincs miniszterelnök, a két keresztény fél ugyanis nem tud megegyezni abban, hogy ki legyen a miniszterelnök, keresztények adhatják a miniszterelnököt a megállapodás szerint. A legutóbbi utazásunk során intenzív tárgyalásokat folytatunk a keresztény pártokkal, keresztény pártokkal, és próbáltuk meggyőzni őket arról, hogy egyezzenek meg, hogy legyen végre elnök az országnak. Intenzív tárgyalást folytattunk vezető Hizbola képviselőkkel is parlamenti szinten mind a két alam alkalommal. És látnunk kell, hogy egy keresztény párt és a Hizbola síták, ezt te ezt Teherán irányítja, hogyha ez igaz, a szunita párt korábbi meggyilkolt miniszterelnök Hariri, és a másik keresztény párt, ezek pedig Riádnak jelentenek. Gyakorlatilag egy olyan országról van szó, amely az egész régió drámai helyzetét magában hordja a régióban a vezető szerepért folyó vita eh, Teherán és a Riad közötti tengelyen, itt nem csak ezek, de Katar is szerepet játszik. Kicsit Törökország is. Eh, nagyon bonyolult a helyzet a teljes régióban. Szerencsére Libanonban még nincs háború. Bár a Hezbollah részvétele a háborúban, a katonai részvétele, a libanoni Hezbollah katonai részvétele a szír, szíriai háborúban egy fontos tényező. És Aleppon keresztül és az isis keresztül próbálnak Libanonba beszivárogni, tehát ezek a e, háborús elemek megpróbáltuk az országon belül ezt megakadályozni, és Teherán és Riad felelősségét is felvetettük. Két-három hete ezt az iráni miniszterelnök, külügyminiszterrel is megtárgyaltuk. Libanonra tekintettel, de főleg Irakra és Szíriára nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezek az összekötetések megszűnjenek. Most itt van egy kis lehetőség, egy bizonyos lehetőség, nekem legalábbis ez a benyomásom, hogy együtt sikerül egy ISIS, most létrehoztak egy ISIS nevű szörnyet, amely azonban kikerült az ellenőrzés alól. És most ezzel ellen a szörny ellen kell fellépni. Nem tudom, hogy itt a parlamenti eh, delegációval egyeztető folyamatot indíthatunk el Szíriában, ezt én nem merném ezt a feladatot eh, vállalni, de érdekes minden esetre ez a javaslat, eh, és várom a részleteket. Én nem merném ezt a feladatot vállalni. Hogyan azonban látom, hogy Szíriában milyen kormányok akarnak lépést felvenni, kapcsolatot felvenni, akkor közben a szíriai kormány a saját polgári lakossága ellen bombákat vet be. És aztán mi a helyzet a keresztény kisebbségekkel, az asszírokkal, Irakban, a jezidákkal, és még sok kisebbséggel, kurdokkal. Ez egy drámai helyzet, itt minden össze minden hat egymásra. Emellett még Libanonban még többé-kevésbé egész jó a helyzet szociális szinten, Jordániában még sokkal rosszabb a helyzet. Ezt is azonban kézbe kell venni. És nagyon udvariasan próbálok fogalmazni, együtt kell ezt a nagy politikai folyamatot kézbe venni. Szíriában például kudarcot vallottunk, mert a szíriai háború elején nem ö, sikerült Oroszországgal egyeztetni. Ők teljes mértékben elutasították azt, hogy Assadot valahogy meg kell fékezni. De ez csak egy tényező. Azt gondolom, hogy ezt egy teljes koncepciót szem előtt kell tartani, mert csak így tudunk egy produktív megoldást kidolgozni. Köszönöm, hogy meghallgattak, és a következő napi rendi pont következik. De nem, Mátyász asszony szeretne még hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök úr. Én értem amit ön elmondott, és a hátteret is, de nem mindig egyszerű kívülállóként elemezni a dolgokat, kinek mi a felelősségek, miért ki a hibás azért arról kell beszélnünk, hogy mi mit tehetünk, az Európai Unió mit tehet, ez a feladat. Nem szabad szem elől tévesztenünk az az, hogy az Európai Unió felelősségét meg kell vizsgálni, ezt értékelni kell, és a, egyszerűen az állásfoglalásokon túl kell lépni, ezen túl kell lépni, a helyszínen fellépést kell vállalni. Még ha csak arról is van szó, hogy újra és újra kimondjuk azt, hogy mit gondolunk. Ezért vagyunk itt. Különben ezek a delegációk miért jönnének létre? Ez a, frakt, ez a szakbizottság miért jönne létre? Természetesen igaz az, hogy tehetünk valamit az Európai Unió nevében. Ön azt gondolja, vagy azt mondta, hogy nem elvárható tőlünk ez a vezető szerepe, de azt gondolom, hogy ha az adófizetők pénzét csak a vélemények és állásfoglalások elfoglalására költjük, e, és közben ölbetett kézzel ülünk, ez, ez egy nagyobb hozzáállás, és ez pazarlás az adófizetők pénzével. Elnök, hát most tényleg nem értem, hogy mit szeretne, kedves kolléganő. Az elmúlt másfél évben az AFED bizottság eh, többször is eh, ellátogatott a régióba. Eh, Bagdadba is elmentünk, holott nagy kockázatot vállaltunk ezzel. Menekültáborokat kerestünk föl. Egyesek saját testépségüket is veszélyeztették. És akkor most ezek után azt mondja, hogy nem elég a kényelmes székünkből állásforulásokat elfogadni? Na most már jó lenne, hogyha befejeznénk az ilyen hozzászólásokat és ezt a hangulatkeltést. Megvitattuk ezt a kérdést, önnek szót adtam, hogy tájékoztasson bennünket. Azt hiszem, hogy ez az normális eljárás de most itt egymással szemben vádaskodni, eznek semmi értelme. Na most azzal, hogy ön négy napig Libanonban volt, ezzel nem tett többet, mint én mondjuk. Várjuk, hogy politikailag milyen javaslatokat dolgoznak ki. Ez ennyiben hagynám. Nem az azért kell, nem azon kell versenyezni, hogy ki dolgozott többet, vagy ki utazott több helyre. Köszönöm a delegáció tagjainak, hogy vállalták ezt az utazást, hogy beszámoltak erről az útról, elmondtam a véleményemet, ezzel kapcsolatban a régiót ismerem. Az utolsó hozzászólását nem értettem. Úgyhogy semmi értelme itt most egymást szidalmazni. Nem akartam senkire se újjal mutogatni, nagyon sajnálom. Nagyon jó, hogy a szakbizottság és a delegáció között jó az együttműködés. Nem akartam senkit semmivel se vádolni. Nem értem, hogy mire utalt az elnök. Ahogy a szakbizottság a munkáját végzi, mi is végezzük a munkáját, munkánkat. Az ajánlására eh, reagáltam, a szakbizottság is elvégzi a munkáját, a delegáció is elvégzi a munkáját. Remélem, hogy az együttműködés szellemében ez folytatódik. Ön tette ajánlásokat, ezt elfogadtam, ezt tudomásul vettem és kommentáltam róla, lehet, hogy különböző dolgok, eltérő dolgokról beszéltünk. Én csak annyit szeretem volna mondani, hogy köszönöm, hogy meghívtak Eh, hogy beszámolhattunk a delegáció eh, útjáról. Köszönöm a kollégáknak, akik hozzászóltak ma. Nyilván együtt kell működnünk, hiszen nagyon sok feladat vár még ránk ezen a területen. Ennyiben hagyom, köszönöm. Köszönöm szépen az utolsó hozzászólását. Lehet, hogy csak az érzékeny lelkületemnek köszönhető, hogy így értelmeztem amit mondott, ugye mindenki tudja, hogy én híresen érzékeny vagyok. Köszönöm szépen a beszámolóját, és most pedig rátérünk egy eszmecserére. Majorenko asszonynal, látom, hogy itt van. Ez zárt ülés? Igen.